Brasilianos. Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! A délutáni ülés most megnyitom. A ma délelőtti ülés eh, mindenképpen fontos és jó tanácskozás volt. Most folytatjuk a napi rendet, a tízes napi rendi pont következik, egy Európai Energia Unió felé, ez a címe. Francisco Assis a vélemény előadója, van-e valamilyen megjegyzése? Nincs, akkor rá is térhetünk a szavazásra. Egyes kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. És akkor ezzel a hetes módosítás következik. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Még egyszer ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschaffen, äh, äh geschlossen. Es sind Lezárom a szavazást. Egyet több zöld képviselő szavazott, és még egy egy alde is. Äh, ja, aber bei 58 waren von denen jeweils einer zu viel, das hat es angezeigt. Aber das spielt keine Rolle, egal. Dass sie Mindegy, nem számít, 30-a mellette, 25-en ellene elfogadtuk. 8-as mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hasonló többséggel, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ez még mindig túl sok leadott szavazat. Egy néppárti, egy alde és egy zöld szavazattal több van a kelleténél. Még mindig egyel több van. Das kann ja jeder behaupten. What is wrong there? There are five people. Alde einer zu viel, oder stimmt es bei euch? Aldénál egyel többen vannak, vagy rendben van? Chairman, what comes to ALDE? We are six. Elnök úr, hatan vagyunk. Hat, hat szavazatot adtunk le, és nyolcan kellene, hogy legyünk. Nem lehetünk sokan. Túl kevesen vagyunk, az a baj. This remark is debatable. Ez a megjegyzés vitatható. Noch einmal abstimmen. Még egyszer szavazunk. 17. 17-esről szavazunk még egyszer. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 28-an ellene elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, Elektronikusan ellenőrizzük a 18-ast. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 22-en ellene elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette ellene tartózkodás még egyszer, 45-ös mellette ellene Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Harm. 32 mellette, de 5-tel több zöld szavazat mellett elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtak. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elektronikus záró szavazás. Lezárom a szavazást. Ötvenegy eh, igen szavazat, tíz nem szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk. Akkor ezzel rátérünk a tenok jelentésre. Tenok úr, van-e valami hozzászólása? Nincs, akkor szavazunk. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Da musst du nochmal was sagen. Antrag 1 dafür. Egyes mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadó. 18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor következik az 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellette 55-öst ellenőrizzük. A szocialisták mellette voltak, akkor lehet, hogy egy kicsit gyors voltam, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást a 26-an mellette 40-nel ellene, 40-en ellene elutasítottuk, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 80 mellette ellene tartózkodás elutasítva, hogy 81 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 86 mellette, 84-est? Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 30-34 ellenében elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 87-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 97-es mellette ellene. Szerintem elutasítottuk. 97-es még egyszer mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 101 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 102 mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 35-en ellene elutasítva. 102-es. Ez ott a 102-es? Nem, 107-es jön most mellette. Ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 110-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 111 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 114 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 115 mellette, ellene, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 116, nem, ez a 115-ös volt. Most a 116-os jön mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 117 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 118 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 119 mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a 119-es, tehát ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 36-28 ellenében elfogadtuk. 120 ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 28-37 ellenében elutasítva. 112 mellette, ellene, tartózkodás. Ez megint csak nagyon szoros eredmény, de ellenőrizzük, ezért ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 28-34 ellenében elutasítottuk. Következik a zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 52-5 ellenében 9 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk. Jelentéstevő. Mondtam. 52 mellette 5 ellene 9 tartózkodás. Jetzt haben wir noch eine schwierige, lang... Most még van egy nagyon hosszadalmas szavazás, a páncéri jelentés. Báncér úrnak nem adom meg a szót, nehogy még tovább komplikálja a dolgokat. Ki támogatja? Nem, ráadásul még elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 60 a mellette, ketten ellene. Három tartózkodás. Köszönjük. Most pedig... Wir kommen nun zur Diskussion. Akkor most következik az ENSZ jelentés vitája. Ezt legutóbb el kellett halasztanunk. Ha jól emlékszem, Vajrájnen úr a jelentéstevő, aki vállalta, hogy elfogadta azt, hogy halasszuk el a, szavaz, a vitát, úgyhogy először neki adnám meg a szót. És kérem, hogy vezessen be bennünket a jelentésbe. Egyébként pedig hadd mondjam el azt is, hogy már holnap, vagy holnap után 12 órakor lesz a módosítások benyújtásának határideje, október 12-én újabb vitára kerül sor, október 13-án szavazunk, és aztán novemberi, másik novemberi plenáris ülésre kerül a jelentés. Hogyha egyetértenek ezzel, akkor megadom a szót Vájrájnen úrnak. Mr. Chairman, Elnök úr, kaptam lehetőséget már korábban arra, hogy bevezessem ezt a jelentést, de nem volt időnk megvitatni azt, ezért most röviden elismétlem a bevezetőmet. Az az elképzelés, hogy összeállítsak egy saját kezdeményezésű jelentést az Európai Unió globális szerepével kapcsolatban, Nos, ez az elképzelés szeptemberben, tavaly szeptemberben keletkezett, amikor Kevin Watkins úr bemutatott egy jelentést az európai agytröztök csoportjáról. Kollektív érdekünk, miért kell a globális világban globális megoldásokat eszközölni, és Európai Unióban is globális eszközöket ez volt a címe ennek a jelentésnek, és ennek alapján ebből ihletet merítve gondoltam, hogy egy saját kezdeményezési véleményzést állítok össze az Európai Unió globális szerepéről. Ezek után ennek a jelentésnek a hatáját lehatároltuk, mégpedig az ENSZ-en belüli Európai Uniós szerepvállalásra, és azt a kérdést tárgyaltuk a jelentésben, hogy hogyan lehet a globális célokat az ENSZ kontextusában elérni. De ez nem volt egy lényegi jellegű korlátozás, mivel ez a rendszer valamennyi multilaterális, globális együttműködés magába foglal. Ebből a jelentésből az Európai Unió és az Európán kívüli országok bilaterális viszonyainak a területe, de a multilaterális viszonyok viszont teljes mértékben benne vannak ebben a jelentésben. Ennek a jelentésnek a felépítése három legfontosabb építőkőből áll. Az első részben a jelentés az Európai Unió külpolitikai céljairól beszél, a szerződések szellemében. Azt hiszem, hogy fontos alapvetően megvizsgálni a célokat, és ez után kell megvizsgálni azt, hogy az ENSZ kontextusán rendszerén belül hogyan lehet elérni ezeket a célkitűzéseket. Természetesen az ENSZ rendszerét röviden bemutatja ez a jelentés, Végül pedig azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan lehet az Európai Unió szerepét erősíteni az ENSZ rendszerén belül. A jelentés javaslatokat is tesz a tekintetben, hogy hogyan lehet a biztonsági tanácsot megreformálni, hogyan lehet a tevékenységét hatékonyabbá tenni, és a jelentés elismétli az Európai Parlament régi álláspontját, miszerint az Európai Uniónak lenne állandó, le kellene biztosítani egy állandó ülést a biztonsági tanácsban. Én személy szerint nem gondolom, hogy ez egy realisztikus javaslat, de mivel a parlamentnek ez egy örökzöld álláspontja, ezért belevettem ebbe a jelentésbe is. Aztán volt egy olyan elképzelés, hogy hozzunk létre egy új és fontos szervet az ENSZ rendszeren belül, mégpedig a fenntartható fejlődés tanácsáról van szó, ez a tanács mindenféle szakpolitikával foglalkoznak, kivéve a biztonsági kérdéseket, mivel ezzel a biztonsági tanács foglalkozna továbbra is. A fenntartható fejlődés tanács ülés rendje a biztonsági tanácsokhoz lenne hasonlatos, lennének állandó tagok, rotáció lenne a tagságban, de az lenne a különbség, hogy én azt javasoltam, hogy a fenntartható fejlődés tanácsban ne legyen vétójog. Aztán egy olyan javaslatunk is elhangzott, hogy magát, magával a szóval a parlamenttel kapcsolatban, hogy legyen -e ez egy releváns fogalom az ENSZ kontextusában, és inkább egy parlamenti közgyűlésben gondolkoznának azonban sokan, talán egy kompromisszumban kellene gondolkodni. Talán az európai közgyűlés lenne a, a kezdet, és innen elmozdulnánk fokozatosan a parlament irányába, de ez, ez talán idealista elképzelés, de azt hiszem, hogy ilyen globális kérdésekben fontos, hogy legyünk, hogy idealisták is legyünk. Azt hiszem, hogy a jelentés legfontosabb része a végén található a 12, 13, 14-es bekezdésekben, ahol a jelentés klaszterekről beszél, a bizottság munkáját klaszterekbe kell rendezni, és a bizottság főképviselőjének azt a kompetenciát adnánk, hogy az Európai Unió külpolitikáját koordinálja. Ez a tervezet kihangsúlyozza, hogy a globális dimenziójú szakpolitikákat ilyen klaszterekbe kell rendezni, strukturálni a munka során. Aztán az Európai Parlament javaslat tervezete ugyanolyan átfogó módon kell, hogy kezelje ezeket a, a témaköröket, mint ahogyan eddig is tettük, és megfelelően meg kell szervezni a munkát, és a külpolitikai szakbizottság munkájáról azt gondoljuk, hogy koordinációs szerepe van, valamennyi Európai Uniós külpolitikai szerekvállalást össze kell hangolni a többi szervel. És végül pedig a tanácsot és a bizottságot felszólítjuk arra, hogy gondolkozzon el ezen a megközelítésen, és éves időközönként jelentsen a számukra a fejleményekről, hiszen ilyen formában lehetőségünk nyílik arra, hogy minden évben állást foglaljunk az Európai Unió globális szerepével kapcsolatban. Összeállítottam ezt a jelentést mégpedig olyan formában állítottam össze, hogy az alap elvekre koncentráltam, és a legfontosabb szakpolitikai irányvonalakra, és remélem, hogy a módosítások sem mennek bele túlságosan a részletekbe, hiszen van egy éves ENSZ jelentésünk, illetve vannak éves ENSZ jelentésünk, ahol konkrétan egyes szakpolitikai kérdésekkel lehetőség nyílik foglalkozni. Vagyis ez a jelentés inkább az alapelvekre koncentrál, koncentrál és az intézményes elképz, átfogó elképzelésekre az ENSZ-en belüli Európai Uniós szerep erősítéséről, és általánosságban a globális szerep támogatásáról. Elnök úr, röviden ennyit szerettem volna elmondani a jelentésről, és nagy érdeklődéssel várom a megjegyzéseket és a módosításokat is. Szívesen látom a kompromisszum elérése érdekében a politikai csoportok közötti kompromisszum elérése érdekében. Már lehetőségem nyit arra, hogy árnyék előadókkal találkozzak, de nem nyílt lehetőség sikeres eszmecserére, pedig mindenkit meghívtam, de persze még később is lesz időnk arra, hogy találkozzunk. Elnök úr, várom a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, azt hiszem, hogy Amodazson nem lehet itt ma, ezért őt helyettesítve ö, felszólalok én. Először is szeretném elmondani, hogy teljes mértékben elé egyetértek a kollégámmal. Megköszöni az előadónak ezt a munkát és ezt a jelentést és bizonyos szöveg aspektusokat felül kell vizsgálni mélységében az ő véleménye szerint, mivel nem elég részletesek, és néhány módosítót is be fog nyújtani a kollégám általánosságban a külkapcsolati kérdésekről, ezeket részletesebben ki kell dolgozni, az európai külpolitikai aspektusokat. Világosak ma a kihívások, végül pedig azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az ENSZ-ben is foglalkozzunk ezzel. Azt gondolja a kollégám, hogy túlságosan is az ENSZ reformjára koncentrál ez a szöveg, és nem pedig a fenntartható fejlődésre mm, pedig az Európai Uniós külpolitikai kontextusban máshová kell helyezni a hangsúlyt módosítók egy kicsit a lényegre koncentrálna az ENSZ-en belüli Európai Uniós szerepvállalás kapcsán, különösen a finanszírozás kérdéseire, a személyzet kérdéseire és a békefenntartás tevékenységekre. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy üdvözöljük az Európai Uniós békefenntartó törekvéseket, és az IETUM missziót kiemelnénk, különösen Maliban, az EU Capselt Maliban. Itt is azt láttuk, hogy az ENSZ és az Európai Unió között megvalósult a sikeres együttműködés. Fontos, hogy kihangsúlyozzuk, hogy erősíteni kell a kapcsolatokat a külpolitikai téren, különösen a békefenntartás területén, és például a PNUT ügynökséget említenénk meg, ennek nagyon fontos szerepe van, ami pedig az ENSZ biztonsági tanácsát illeti, ez, ez a jelentés a parlament folyamatos hivatalos álláspontját hangoztatja tovább. Fontos, hogy legyen egy hosszú távú ülés, ami számukra van fenntartva, és a reform alapvető fontosságú a tekintetben, hogy ez megvalósul, megvalósulhasson, és az Európai Unió tájékoztatni kell az ENSZ valamennyi tevékenységéről és fejleményekről. És ebben a kontextusban ki kell hangsúlyozni, hogy a tagállamok között is egyeztetni kell az Európai Unió külpolitikájáról. Er, erre azért van szükség, mivel az Európai Unió fellépését csak így fogják komolyan venni az ENSZ-ben a gyakorlatokat, a jelenleg érvényes gyakorlatokat is felül kell vizsgálni, és a, az ENSZ biztonsági tanácsának több tevékenységét is szorosan figyelemmel kell kísérni. Mint említettem, ez a szöveg, a kollégám szövege, mint említettem, teljes mértékben egyetértek ezzel. Egy dolgot szeretnék még hozzáfűzni ehhez. Ugye Vajlinen kollega, kollégával együtt a Fentartható Fejlődés Bizottság tagjai vagyunk, mind a ketten, és a, itt az intézményes felépítést is meg kellene változtatni, hiszen a környezethez való viszonyuk időközben változott. A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 Köszönöm szépen, ezzel szeretném kezdeni, egy köszönetet mondok a jelentéstevőnek, úgy gondolom kiváló alapot szolgáltatott a vitához. Remélhetőleg a jelentésen sikerül kiemelni, mennyire fontos, hogy az EU-s tagállamok koordináljanak egymással, és egységes módon lépjenek fel az ENSZ-ben és más egyéb nemzetközi szervezetekben, többek között azért is, hogy az emberi jogokat megvédjék. Biztosítanunk kell, hogy ez a kérdés napirenden maradjon, annak érdekében, hogy az EU szerepe megerősödhessen. A demokrácia és az emberi jogok nagyon fontosak az Európai Unió nemzetközi szerepvállalásában, és remélhetőleg sikerül még inkább előtérbe helyezni annak fontosságát, hogy az ENSZ aktív, az ENSZ-ben aktív szerepet vállaljon az Európai Unió. A konfliktus rendezésben fontos a korai előrejelző rendszer, valamint az, hogy külön odafigyeljünk az emberi jogok dimenziójára. Megszövegeztem egy módosítást, amely megerősíti a 1325-ös rendelet melletti kiállást, illetve ENSZ határozat melletti kiállást, amely határozat a nők jogairól szól konfliktus helyzetekben. Úgy gondolom, fontos, hogy támogassuk, hogy a jövőben egy női főtitkárt nevezzenek ki az ENSZ élére. Továbbá az atomsorompó egyezmény fontosságát is hangsúlyozni kellene. Mindemellett úgy gondolom, nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unió a vegyi fegyverekről szóló moratórium fenntartásában is. Az Európai Uniónak továbbá sikra kell szállnia a nők jogaiért, és ki kell állnia a hátrányos megkülönböztetés tilalma mellett, és jó lenne, hogyha a biztonsági tanács első ízben tárgyalná illetve üdvözlendő, hogy a Biztonsági Tanács nemrégiben tárgyalta az LMBT közösség jogait is. Köszönöm. Uh, uh, um, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok mindent felkarol ez a dokumentum, olyan kezdeményezéseket, amelyeket tudunk támogatni, olyanokat, amelyeket nem igazán, és vannak benne olyan elemek is, amelyekről vitát kellene folytatni, hogy megnézzük, hogy egyáltalán van-e támogatottsága, hiszen a jelentés nagy része nem arról szól, hogy az EU mennyire működik jól, vagy mennyire látja el jól szerepét az ENSZ-ben, illetve a hozzá kapcsolódó szervezetekben, hanem sokan inkább a reformok szükségességét sorolja fel különböző területeken az ensz belül, ez pedig messze meghaladja a jelentéstevőnek adott hatásköröket a jelentés kapcsán. Az LKR e e persze támogatja a hatékonyabb multilateralizmust ENSZ szinten, és sok-sok olyan terület van, ahol a tagállamok egyedül nem mennek sokra, éppen ezért Léteznek az ENSZ különböző alszervezetei, amelyek válságkezeléssel, békéltetéssel, emberi jogokkal, humanitárius segítségnyújtással, globális egészségügyi kérdésekkel foglalkoznak, és sorolhatnám még tovább, de hát nyilvánvalóan ennek a jelentésnek nem ez lett volna a célja. A mi frakciónk persze tisztában van azzal, hogy előbb-utóbb meg kell reformálni az ENSZ struktúráját, de magától értetődik az is, hogy nem tudjuk támogatni azt, hogy két tagállam lemondjon jelenlegi mandátumáról a vétó jog miatt. Sokan úgy gondolják, hogy talán Németországnak lenne helye a biztonsági tanácsban állandó tagként, Indiával és Japánnal egyetemben, mindegyik mellett lehet érvelni. Az a kérdés, hogy legyen egy teljesen új szerve, a fenntartható fejlődéssel foglalkozó tanács, ez egy kuriózom, én még soha nem hallottam erről az ötletről, nagyon örülök, hogy a jelentéstevő felvetette ezt az ötletet. Engem nem győzött ezt meg teljesen. Tekintve a három pillért, a társadalmi, a gazdasági és a környezeti fenntarthatóságot, nem vagyok biztos abban, hogy szükség lenne egy teljesen új szervre, amely új hatáskörökkel rendelkezik. Szerintem az EKR nem fogadná el ezt az ötletet. Ugyanakkor azonban minden elismerésem a jelentéstevőnek a próbálkozásért, de hát jelen pillanatban az ENSZ reform egy kicsit a semmiben lebeg, hiszen eh, ha valaki felvet valamilyen ötletet, akkor egy másik tagállam megvétózza azt, teljesen érthető érvek mentén egyébként. Érdekes tehát átolvasni ezt a dokumentumot, de ami a tartalmi kérdéseket illeti, az én frakcióm sajnos nem tudja majd támogatni egyik másik elemét. Az elnök úr sajnos mikrofon nélkül beszél. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Lohopiller képviselő. Mi is üdvözöljük a jelentést, mi is úgy véljük, hogy sok érdekes ötletet tartalmaz, de szerintem nem szabad olyan dokumentumá változtatni ezt a jelentést, amely túl messze menő változásokat javasol az ENSZ rendszert illetően. Néhány javaslatról talán érdemes lenne vitázni. A abban az AFET munkacsoportban, amaz az EU-ENSZ kapcsolatokkal foglalkozik. Hosszabb időre lenne szükség, hogy az ilyen nagy léptékű projektekről beszéljünk. Ami a jelentést illeti, üdvözlöm, hogy kitér arra, hogy az Európai Unió a, az emberi jogok nagy védelmezője. Örülnék neki, ha még inkább kiemelnénk ennek fontosságát a szövegben, erre vonatkozóan van néhány javaslatom. Ezeket nem fogom mind felolvasni, de például szerintem a jelentésben szerepeltetni kellene azt, hogy az Európai Unió nemzetközi igazságügyben fontos szerepet vállalt, mint például támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság működését, és az Európai Emberi Jogi Bíróságot is érdemes lenne itt megemlíteni, amely nagyon sikeresen hozzájárult ahhoz, hogy Európa az emberi jogok élharcosává váljon, és hogy Európa példaként is szolgálhasson más régiók számára az ENSZ berkein belül. Emellett javasolni szeretném azt is, hogy a jelentésben reflektáljunk az Európai Számbevőszék jelentésére, amely az Európai Unió szerepellelásáról szól a konfliktus sújtotta régiókban. főleg a külpolitikai finanszírozási eszközökre vonatkozólag lenne érdemes kitérni erre a témakörre. Emellett biztosítani kellene azt, hogy az Európai Unió által nyújtott támogatás láthatóbb legyen és hatékonyabb. Emellett érdemes lenne hangsúlyozni azt is, hogy az Európai Unió az ENSZ-nek egy fontos partnere a válságkezelésben. Úgy gondolom, Mogherini főképviselő asszony úgy nyilatkozott, hogy a biztonsági tanács egy első nyilatkozatot fogadott el az EU-ENSZ együttműködésről, és ebben biztatta az Európai Uniót, hogy erősítse meg az intézményközi kapcsolatokat és a stratégiai partnerséget. Emellett a jelentésben szerepelnie kellene annak is, hogy az Európai Unió a fegyverkezés kordában tartásában milyen fontos szerepet játszik. Azt hiszem, az egyik kolléganő már beszélt erről. Fontos, hogy az ENSZ közgyűlés által elfogadott fegyverkereskedelemre vonatkozó megállapodást üdvözöljük, emellett pedig a megállapodás egyetemes ratifikálása mellett kellene sikra szállnunk. És végezzetől, még egyszer mondom, csak néhány általam javasolt módosítást emelek ki, nem olvasom fel az összeset, a nemzetközi jog megerősítésére vonatkozólag is tettem egy javaslatot. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne megerősíteni a nemzetközi jogi keret szigorú értelmezését, miszerint a fegyveres drónok használatát, használata során mindenképpen szigorúan be kell tartani a nemzetközi jogi előírásokat, és a többi javaslatomat pedig írásban eljuttatom. Grazie, Presidente. Sicuramente questa... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés nagyon hasznos, nagyon hasznos megfontolásokat tartalmaz arról is, hogy milyen szerepet játszunk mi az Európai Unió, és mindezt kontextusba helyezi a jelenlegi ENSZ gyengeségek szempontjából. Összességében ugye a javaslat már régóta felmerült, hogy az ENSZ-ben, a biztonsági tanácsában állandó helyet kapjon az Európai Unió. Ez egy fontos, hogy ez a kérdés nyitva maradjon, napirenden maradjon, és a most éppen a Franciaország és Nagy-Britannia által betöltött helyek kérdése is nyitott maradjon. De kérdés az, hogy regionális szervezetek, mint például az Európai Unió, az ASEAN vagy az Afrikai Unió helyet kapjanak-e az, Európa, az ENSZ-ben. Ettől, vagy emellett az a helyzet, hogy minden BT tag számára létezik a vétójog, és ez mm, gúzsba köti ezt a biztonsági tanácsot. Ha egyhangulag kell dönteni, akkor gyakran nem hatékonyak a döntések, és túl későn kerül ezekre sor. Úgyhogy az Európai Unió javasolhatná, hogy hosszú távon minősített többségre térjünk át, vagy térjenek át. A főképviselő is a klassz, és az Európai Bizottság klaszter szerepe mindenképpen pozitívan tekintendő. Ez rövid távon jobb szavazási folyamatot idézne elő, de többre van itt szükség, mint az egyszerű koordinációra. A kereskedelempolitika, más külpolitikák, Ha állandó helyünk lenne az ENSZ-ben, akkor ez ennek mindenképpen szolgálatában állna. Olyan fontos, hogy a külpolitika az emberi jogok szolgálatában csálljon. És az úgynevezett soft power bölcs alkalmazása ugyanúgy elengedhetetlen. Mindez részét képezi a jelentésnek. A jelentés foglalkozik az ENSZ um, reformjával is, amelyet esetleg, vagy ennek egy a reformjával is, amely e, esetleg egy világparlament mintájára valósulna meg. Ahhoz azonban, hogy ez valóban legitim legyen minden tagállamban, szabad demokratikus választásokat kellene uh, lefolytatni, ez azonban nagyon messze áll a realizmustól, a valóságtól. A lehető legjobb eh, esetben és eh, elmondhatjuk, hogy nagyon sok országban súlyos szabálytalanságok vannak a választásokon. Én majd be fogok nyújtani módosító javaslatokat, és igyekszem az itt elmondottak értelmében módosításokat javasolni. Meg Elister következik. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, csak röviden szeretnék hozzászólni, és szeretnék utalni arra, hogy az AFKO-ban én vagyok a vélemény előadója, készítője, és mm, kaptam néhány módosítójavaslatot javaslatot a véleményemhez ezt az árnyék jelentéstevőkkel majd egyeztetem holnap. Egyébként átfogónak és kiegyensúlyozottnak tartom a jelentéstevő munkáját. Egy pontra szeretnék külön kitérni az AFKO-ban. Az Európai Uniós tagállamok együtt az ENSZ legfontosabb donora, és mivel ez így van, szeretnénk utalni arra is, hogy láthatóbb legyen az Európai Uniós támogatás, és tudni szeretnénk, hogy hova kerül ez a pénz, és azt kérjük az, Euró- az ENSZ-től, hogy folyamatosan tájékoztassa az, az Európai Uniós adományok vagy pénzek ENSZ általi felhasználásáról. Köszönöm. Sorry. Elnézést, mondja Gomez asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kollégánknak, nagyon érdekes volt ez a jelentés. Először került sor eh, arra, hogy eh, ezzel a témával foglalkozunk, eh, legalábbis régóta először. Nem csak az ENSZ működéséről van szó, hanem az Európai Unió hatékonyságáról is, hiszen ebben a biztonsági tanács reformban az Európai Uniónak természetesen helyet kell biztosítani, csak így lehet politikailag koordinálni egyhangulag. Egy, nem egy tagállam, hanem az Európai Unió egészét illeti meg ez a, ez a hely. A válság közepében vagyunk most éppen, mert a biztonsági tanács nem tudja kezelni a szíriai problémát. És egy dolog, amiben szintén mindenképpen reformra van szükség, ez a vétójog. Nem lehet, nem engedhetjük meg, hogy egy valaki keresztbe menjen, vagy keresztbe feküdjön egy döntésnek, legalább két vagy három eh, államra kell ezt a feladatot eh, ruházni. Az ENSZ biztonsági tanácsa eh, elengedhetetlen szerepet játszik, az UNHCR is nagyon fontos szerepet játszik, például a jelenlegi válságban, és mi az Európai Unió nem sérthetjük meg a nemzetközi jogot, nekünk ennek a betartásához kell ragaszkodnunk. Én nem fogadom el, hogy egy tagállam, Nagy-Britannia például drónokat vet be a célzott gyilkos emberülésre vagy gyilkosságra, ez abszolút összeegyeztetetlen a nemzetközi joggal, úgyhogy itt az ideje, hogy ezt kimondjuk. Mogherini főképviselőnek nyomás alá kell helyeznie a tagállamokat ezzel kapcsolatban, az Európai Parlamentnek ezt le kell írnia, és erre kell ösztönöznünk Mogherinit, hogy vonja felelősségre az országokat. Tudom, hogy borzasztó a közvélemény reakciója, ami az Európai Unióba vetett bizalmat illeti, de akkor is nagyon fontos, hogy erősek legyünk, egyértelműen válaszoljunk, és a tagállamok nagyon nagy nehézségek előtte állnak. Nekünk mi képesek lehetünk ennek a reformnak a beindítására, hogyha meg tudnánk egyezni, hogy a jelenlegi képviseletet hogyan osztjuk el egymás között, és ezzel így beindíthatjuk az egész reform folyamatot a biztonsági tanácsban. Köszönöm. Thank you, Chair. To start by... Halva úr, köszönöm szépen. Farajnán eh, úr, eh, és eh, nagyon sokat tett. Ez a jelentés kiválóan hangsúlyozza az, hogy hogyan működik az Európai Unió, az EU és az ENSZ közötti kapcsolatokat határozza meg, és ENSZ hegemóniáról van ebben szó, és azt is javasolja, hogy egy világkormány jöjjön létre, ez a realizmus hiányát mutatja, és még több pénzt költenének erre e, e, drága legislatív munkára. A hatos pont a legérdekesebb, ez az állandó hely a biztonsági tanácsban, hogy a francia és az, a Nagy-Britannia helyett miért nem helyettesítik e, az ENSZ, az Európai Unióval. Az Nagy-Britannia és Franciaország állandó tagok, ez nagy költségekkel is jár, nagyon fontos szerepet játszottunk az világbiztonsága szempontjából a hidegháború alatt is. Ett a biztonsági tanácsban a gyors döntések nemzeti érdekeket tükröznének, ez az Európai Uniónak nem áll érdekében nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk a biztonsági tanácst. Föladnánk két helyet egy helyért cserébe. Ez hogyan veszi figyelembe a tagállamok biztonságát? Nem gondolom, hogy bármely francia vagy nagybritanniai politikus ezt el tudná adni a választóknak. Sok tagállam volt már a kibővített biztonsági tanácsnak a, a nem állandó tagja. Ne felejtsük el a e, itt a kül- és biztonságpolitikában betöltött szerepünket. A biztonsági tanács tagjai atomhatalmak, az Európai Unió nem számít atomhatalomnak. A Balkán és egyéb instabil régiók is nehézséget vetnek fel. Miért adunk, miért akarjuk magunkat jobban beleártani a globális válságba? A költségvetési javaslatok megint csak megnyírbálják a tagállami szuverenitást. Az Európai Uniónak tehát felelősséget kell vállalni és itt ezek a felelősségek és feladatok szerepelnek a jegyzőkönyvekben. Semmi értelmét nem látom ennek a szerepnek a duplikálásának, ez felesleges pénzkidobás, és felveti, megmutatja azt, hogy az Európai Unió a létét próbálja megmagyarázni, és szerepet keres magának. A nyolcas pont megpróbál olyan szervezeteket, mint például a Világbank, amelyeket ennek a felügyelete alá vonna, a Világbank semmit nem tanulhat az Európai Uniótól. A 11-es pont szükséges reformokat javasol az ENSZ-ben. Ezt az egészet elég ironikusnak tartom, és remélem, azt gondolom, hogy mindent elmondtam, amit akartam. Mr. Kovacsev. Kovácsa úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönjük az előadónak ezt a nagyon érdekes jelentés tervezetet. Néhány megjegyzésem lenne. Először is sokkal aktívabb szerepet kellene játszanunk az ENSZ biztonsági tanácsokban és a biztonsági határozatokban különösen, pont most, amikor ilyen komoly helyzet alakult ki a közel-keleten és jelen pillanatban az ENSZ semmilyen jelet nem ad. Ez a láthatóságot és az ENSZ-be bizalmat is erősen alása. A második dolog ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk az Európai Unió reformjait végrehajtani ENSZ szinten, ehhez egymás között a tanácsban kellene megállapodnunk például magukban a reformok listájában, tehát Erről kellene határozatot hozni a parlamentben, és végül pedig a négyes pont, ugye egy éves jelentésről szól ez a pont, a globális szerep tekintetében, de ide is kellene ezt a reformlistát beilleszteni, hogy pontosan mit szeretnénk Európai Unió szinten megreformálni, és már többször elmondtam ezt, hogy a biztonsági tanács lejárt, poros intézmény egy 1945-ös történelmi helyzetet tükröz, a hidegháború kezdetéről beszélünk. Mm, most nem valószínű, hogy a szavazási rendet megváltoztatják, a vétórendet különös tekintetben, illetve a tagságot. Ami pedig a következő biztonsági a következő föltitkár megválasztását illeti az ENSZ-ben, azt hiszem, hogy továbbra is fenn kell tartanunk azt az álláspontokat, hogy most Európán van a sor, legyen európai ENSZ titkár. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon ambiciózus jelentés, amit itt látunk. Nos, valóban számos új javaslatot olvasunk. Azért mondom, hogy nagyon nagyra törő ez, mert nem csak azért, mert a, az Európai Unió szerepét hivatott javítani az ENSZ-ben. Nem csak erről van szó, hanem magát az ENSZ-t is megkívánja reformálni ez a jelentés hova tovább és itt a jelentés második aspektusára koncentrálni. A világparlament ötlete. Nos, erről azért óvatosan gondolkodjunk. Ugye itt az van, hogy hosszú távon, de hát még azért így is óvatosan, hátrább az agarakkal. Nem tudom, hogy ez a megfelelő helye, hogy ezt megbeszéljük. nem tudom, hogy ennek a jelentésnek valóban ez a célja, hogy a világparlamentet létrehozzuk. Szerintem ennél fontosabb tennivalóink is vannak, de ugye azt szerepel hogy hosszú távon hát jó. Egyetértek azzal, hogy legyen egy állandó ülése, egy állandó tagsága az Európai Uniónak a, az ensz belül, hát ez is megint csak egy hosszú távú célkitűzés, de itt is nagyon óvatosan kell kialakítanunk a parlamentárás pontját és magas konszenzus szükséges ez. Aztán van még egy harmadik aspektus is. Azt hiszem, hogy pontosan el kellene gondolkodnunk azon, hogy megfelelően lenne a fenntartható fejlődés tanács létrehozása. Ö, ugye itt már történtek reformok, nem tudom, hogy az ENSZ-nek szándékában áll egy ilyenfajta bizottság létrehozása, egy ilyenfajta fórum létrehozása. Hát nem vagyok benne biztos. Ugye kilenc új állandó tag ö, került be nemrégiben, nem tudom, hogy ö, szerintem ez is túlságosan messzire megy, ez az elképzelés is, azt gondolom. Nos. Mint hát említettem, nem tudom, hogy ez a szakbizottság, vagy ez a tanács valóban jó ötlete. És végül ezt az előadó is említette, a jelentés végéhez szólnék. Itt ugye hatékonyabb mechanizmusokról beszél a jelentés. Az Európai Uniónak egyszerűen jobban kellene koordinálnia, és az ensz is többet kell egyeztetni, ami pedig a 34-es cikket illeti. Erről ugyaner, itt ugyanerről van szó az állandó tagok is koordinálnak, de végül a legvégén a koordináció megint csak felmerül, a főképviselővel való koordináció. Hát itt is azt látjuk, hogy egyszerűen a tagállamoknak kell koordinálniuk, hogy egy hangon tudjanak felszólalni, így lehet hatékonyabbá tenni a munkát. Ennyit szeretem volna elmondani, köszönöm szépen ezt a jelentést, ami új érdekes elképzeléseket tartalmazott. Köszönöm szépen. Egy aspektusra szeretnék fókuszálni, mégpedig a biztonsági tanács esetleges reformjának az aspektusára. Most nem szeretnék kitérni arról, hogy ennek mekkora a valószínűsége, de hogyha ez erre valóban sor kerül, akkor azt hiszem, hogy pragmatikusan kell eljárnunk, és abból kell kiindulnunk, hogy a jelenlegi öt állandó tag státuszának a módosítása, és ez azik a vétó is. Nos, egy ilyenfajta változás nem lehetséges majd. Ezt eleve ki kell zárnunk. Ez egy non-starter. Attól függetlenül, hogy ez az öt tag ugyanolyan súlyt kap el továbbiakban is, mint 1945-ben. Tehát ez ettől teljesen független kérdés. És az, hogy ezt hogyan fejlesztjük tovább, ezt az elképzelést, most el tudom képzelni azt, hogy lesz egy állandó tagságunk, ez elképzelhető, de érdekesnek találom azt az elképzelés is, hogy a regionális szervezeteknek is ülést adnak. A kérdés csak az, hogy vétójoguk lesz-e vagy sem. Hogyha az EU, vagy akár az Afrikai Unió, vagy Ázsia kapna még egy további helyet, akkor talán mérlegelni kellene azt a lehetőséget, hogy csak hangúság esetén szavazhatnak, tehát nem vétózhatnak. Általában ugyanis az a helyzet, hogy ami a biztonsági és külpolitikát illeti az Európai Unióban, egyhangú szavazásra kerül sor, és itt egyhangon kellene felszólalnunk. Én szeretném megnézni, hogy az a másik két Európai Uniós tagállam, akiknek szintén állandó helye van, hogy őknek, őnekik mekkora mozgásterük lenne az új rendszerben, hogyha esetleg nem értenének egyet valamivel, és itt már az Európai Unió több dimenzióban mozogna az ENSZ-ben ami talán jó lenne, mivel az Európai Unió mindig a béke mellett teszi le a voksát, és a békét promotálja, és az talán a világ többi részén is jótékony hatással bírna. Vagyis azt hiszem, hogy ez egy attraktív lehetőség lenne, hogy valóban legyen egy helyünk, és hogy ilyen formában szavazhassunk, és szavazati jogot is kapjunk. És az Afrikai Unió, vagy az Ázsiai Unió is ebből profitálhatna, hiszen így az ősúlyuk is növekedne, hogyha egyetértenek velünk bizonyos dolgokban. Talán ezt még szeretem volna bedobni a köztudatba. Itt estetől. Jelentéstevő következik. Igen, itt vagyok, elnök úr. Köszönöm szépen a kollégáknak ezeket az inspiráló ötleteket. Várom a módosításokat ennek megfelelően, és nagyon várom a különböző frakciókból származó árnyékjelentéstevőkkel való egyeztetést is. Csak szeretnék néhány szót szólni a jelentés lényegi pontjaival kapcsolatosan. Természetesen a jelentés célja az, hogy az ENSZ rendszert mint olyat megerősítse azáltal, hogy egy jobb koordináció valósul meg az összes szakpolitika területén az ENSZ-en belül. Azt hiszem ezért van szükség a fenntartható fejlődés tanácsára. Ez nem egy új ötlet. Magam is jártam Rióban, az ottani konferencián 1992-ben, ott már akkor is felmerült ez az ötlet. De az ENSZ-en belül nem igazán sikerült eh, konszenzus teremteni ebben a kérdésben. Ezért azt gondolom, ennek az új tanácsnak az ötlete nagyon fontos. Másrésztről el kell gondolkodnunk azon, hogy az Európai Unió hogyan tudja hathatósan befolyásolni az ENSZ rendszer működését, ami a biztonsági tanácsot illeti. Nagyon nehéz méreható reformot eszközölni, hiszen Franciaország és Nagy-Britannia, illetőleg az Egyesült Királyság nem hajlandó lemondani a maga helyéről, a többi ország pedig nem hajlandó egy külön helyet biztosítani az, EU-nak, az Európai Uniónak, tehát egyfajta padhelyzet alakult ki, de a jelentés tervezetemben én azt javaslom, hogy mégiscsak legyen az Európai Uniónak egy helye. Természetes, hogy ez az álláspontunk, de nagyon nehéz lesz ezt a célt megvalósítani a közeljövőben. Másrésztről, ha megalakul ez a fenntartható fejlődési tanács, sok ország India, Brazília és néhány más ország is, amely úgy gondolja, hogy a biztonsági tanácsban helye lenne, állandó helyet kaphatna ebben a fenntartható fejlődéssel foglalkozó tanácsban, és így megerősíthetné a szerepét. Az Európai Unió másrészt viszont nyilvánvalóan egyik kulcs szereplője lenne ennek az új tanácsnak, úgyhogy azt hiszem az egész architektúra, amelyet én javaslok, eleget tesz a jelentés célkitűzéseinek, nevezetesen hogyan tudjuk az Európai Unió külpolitikai céljainak az elérését megkönnyíteni. A jelentés javaslatai szerint azáltal, hogy az egész rendszert megreformáljuk, és a saját fellépésünket is átalakítjuk, módosítjuk. Tehát várom a módosításokat és az egyeztetést az árnyék jelentéstevőkkel, és hát végül majd szavazzunk is kell, ugye? Persze sok más egyéb dologra is kitérhettem volna, de talán jobb ennyiben hagyni a dolgot. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük a jelentéstevőnek. Nem tudom, hogy benne áll ez a jelentésben, de egy dolgot talán érdemes lenne még szerepeltetni benne az Európai Unió befolyásának erősítése érdekében a láthatóság, a visibility kérdése is nagyon fontos. Sok területen az Európai Unió a fő támogatója egy-egy ENSZ programnak, be leértve azokat a területeket is, amelyekről ma délelőtt volt szó, de hát erről senki nem tud, sok esetben még mi magunk sem. Azt hiszem, érdemes lenne megerősíteni annak az autoritását, aki a legnagyobb finanszírozó. Ezért érdemes lenne az Európai Unió vizibilitását, láthatóságát is kiemelni. Amikor azt látom például, hogy a menekült táborokban mindenhol az ENSZ logóját láthatjuk, vagy azt, hogy American Relief Program, miközben Szíriában például a pénzek 70%-a Európából jön, akkor azért érdemes lenne erre a kérdésre is kitérni az ENSZ perkein belül. Lehet, hogy ezt is bevehetjük a jelentésbe. Köszönöm szépen, most megszakítom az ülést. Ja, so, das habe ich gesagt. Das habe ich gesagt. Uh, Antrag Schluss ist... Uh... Igen, azt már elmondtam. A módosítások benyújtásának äh, a határideje holnap dél, lé 12 óra, 15 perc szünetet tartunk, és utána Helga Schmidt is megérkezik. Szerintem nagyon érdekes lesz megtudni néhány háttérinformációt az iráni megállapodásról.